El señor presidente. Az elnök. Buenos días, amigas y Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves barátaim, kedves kollégák. A Mai napi rendünkön az első pont, Kálfin kollega jelentése, az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós Garancia címmel. Először is Kálfin úrnak adom meg a szót, mint előadónak. Négy perce van, maximum 6. Két percben nyilván majd a vitát kell, hogy összefoglalja, de ha most 6 percben kíván szólni, akkor a végén nem lesz két perce. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A jelenlegi mandátum értelmében a bank ö, október végén ö, lejáró mandátumával kapcsolatban meg kellett egyezni azért, hogy ezen a dátumon túl ö, meghosszabbítsuk a mandátumot. A parlament hónapokon keresztül vitatta meg ezt a kérdést, miközben nagyon sok gondolat merült fel, és meghallgattuk nagyon sok véleményt. Több tucat ülésre került sor a parlamenten belül is, és azon kívül is, a frakciókon belül is a szöveggel kapcsolatban. Köszönöm a kollégáknak, a frakcióktól, illetve a, az adminisztrációs kollégától, hogy a lehető legmagasabb szinten segítették a munkát, és így sikerült konszenzust elérnünk az Európai Beruházási Bank mandátumát illetően, hogy elérjük az EU-s célokat. Köszönöm a banknak is, és a bizottságnak is a tanácsot, a támogatást, rendkívül értékes volt mindez a munkánk számára. Megszületett a határozattervezet, amelyről a parlamentnek dönteni kell. Ez több koordinációt, nagyobb átláthatóságot és az érintettek bevonását kívánja, hogy jobban lehessen monitorozni a beszámolórendszert, hogy láthatóbb legyen a bank tevékenysége. Ezzel a határozattal kezdjük kidolgozni a tanácssal a közös uniós álláspontot. Nagyon fontos intézmény a bank, mint beruházási bank, és ugyanakkor az Európai Beruházási Banknak jobban hozzá kell járni az, járulni az Európai Uniós célokhoz konkrét eszközökkel. A javasolt változtatások a tapasztalatok alapján születtek meg, illetve azon az alapon, hogy az Európai Beruházási Bank magas szintű tevékenységét nem szabad veszélyeztetni. A parlament jobb koordinációt javasol a külszolgálat, a bizottság és a bank között az Európai Uniós kül, ö, politikák végrehajtása terén. A beruházási bank ö, fejlesztési, környezetvédelmi paraméterekre ö, helyezi tevékenységét, és így közvetetten hozzájárul a szegénység ö, megszüntetéséhez, illetve az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez a fejlődő országokban. Nyilván nem szabad elfeledkezni a KKV-kről sem. A monitorozás és beszámolási jelentések átláthatóbbá teszik a tevékenységét, és jobb lehetőséget biztosítanak az érintetteknek, hogy véleményezzék még korai szakaszban a projekteket. Két milliárd euró ö, kerül felszabadításra a környezetvédelme kapcsolatos projektekre. Ezeknek hozzá kell járulniuk az Európai Uniós törekvésekhez, partnerországok törekvéseihez, az éghajlattal kapcsolatos politikák végrehajtásához. Reméljük, hogy ez az új eszköz ösztönzően hat majd a résztvevő országokra, hogy jobban elkötelezik magukat az éghajlattal kapcsolatos projektek mellett. A parlament azt is javasolja, hogy a garanciákat növeljék meg a bankban. Ez első pillantásra ez elég nehéz döntés, mert rendkívül kényes kérdés a tagállamok szempontjából. Hogyha a küszöböket megemelik, ez 4%-os további hozzájárulást jelent a garancia alaphoz. Másrészt azonban ez rendkívül jó eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy a különböző beruházási valamki projektekhez jobb források álljanak rendelkezésre. 1,7 milliárdos értékről van szó, amely lehetővé teszi a bank számára, hogy tevékenységét a csatlakozás előtt álló országokban és a mediterrán térségben legalább ugyanazonos szinten tartsa. Az elmúlt években intenzívebbé vált a finanszírozás, ezért az EU-nak további erőfeszítéseket kell tenni, de Nyugat-Balkán és Észak-Afrika térségeiben, főleg a, ezekben a mai időkben jelen legyen. Ezekben a régiókban ez nem jelent további költekezést, viszont az előnyök nagyon fontosak lesznek. Nagyon fontos a fejlődési, környezetvédelmi, emberjogi kérdések vonatkozásában. A helyi érintettek konzultációra lesz szükség hosszú távú projektek vonatkozásában. Ez, e, ennek segítségével el lehet kerülni majd az adóparadicsomokba való menekülést is. Jobb együttműködésre van szükség a különböző adakozók között. Ezen kívül elemezni kell majd a fejlesztési tevékenységeket, a tagállamok tevékenységét, illetve Európa láthatóságát világszerte. Köszönöm szépen, elnök! Eh, tiene la palabra ahora en, nombre de eh, la comisión. Most pedig megadom a szót a bizottság nevében Sim Kallas alelnök úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm a szerzőnek, Kelfin úrnak és más parlamenti képviselőknek konstruktív megközelítésüket javaslatunkhoz. Ez rámutat arra, hogy az Európai Parlamentet is komolyan foglalkoztatja az Európai Beruházási Bank tevékenysége. A parlament eh, kiegyensúlyozott jelentést írt, és ez jó alap lesz a következő tárgyalások számára a bizottság és tanács között. A bizottság nemrégiben jogalkotási javaslattal élt, amely a 633-as Európai Parlament és Tanácsi határozatot módosítja, a EIB eh, beruházási bank külső mandátuma tekintetében. Itt az ideje annak, hogy megengedjük a beruházási bank számára, hogy 2013-ig garantált körülmények között működjön, és a beruházási bank beruházásai, amelyeket EU célok számára tesz, különösen a klímaváltozás és a fejlesztés területén garantáltak legyenek. Ami a mai szavazást illeti, több módosítót benyújtottak önök, amelyek elfogadhatóak számunkra. Egyfelől a fejlesztési aspektusok erősítésére vonatkozók, másfelől a regionális plafonok meghatározására vonatkozóan, Ezáltal a beruházási bank bizonyos régiókban, például előcsatlakozási régiókban jobban tud majd működni, és a közös fellépésekben is, Tunéziában és Egyiptomban is a demokratizációs folyamat során is így a beruházási bank jobban tud majd támogatni minket. Több átláthatóságot, jobb jelentéstevést és hatékonyságot követelnek a módosítók. Másfelől vannak olyan módosítók, amelyekről még tárgyalnunk kell három oldalú egyeztetésen. Ezek például a, a klímaváltozási mandátumon belül egyes országok ö, ö, tekintetében azt állítják, hogy a bizottság nem érte el azt, amit elérhetett volna. Mások azt mondják, hogy a regionális operatív iránymutatásokat módosítani kéne, és delegált aktusokat követelnek az általános útmutatások megfogalmazása kapcsán. Harmadsorban pedig egyes módosítók hosszabb távú témákra vonatkoznak, mint például egy EU platform létrehozására együttműködési fejlesztési területen, hosszabb távú célok kijelölésére ugyanezen a területen. Ezek nem szorosan kapcsolódnak a jelenlegi szöveg végrehajtási aspektusaihoz, ezért oda kell figyelnünk arra, hogy ezekről a módosítókról elkezdünk vitázni, a súlyosan hátráltathatja ennek a fontos szövegnek az elfogadását, és bonyolult tárgyalásokba torkolhat. A három oldalú egyeztetés az intézmények között az önök jelentése alapján fog elkezdődni, és közös célunk az, hogy minél hamarabb elfogadjuk a szöveget, hogy a 2011-es akciók minél hamarabb elkezdődhessenek, ne kelljen felfüggeszteni a beruházási bank tevékenységeit még ideiglenesen sem. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A komisszió, de... Köszönjük, biztos úr, most pedig a külügyi bizottság nevében Pejon úr, két és fél percre kap szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani először is Kálfin kollégának ezért a kiváló munkáért, amit együtt végeztünk, és az AFET nevében, ahol előadó voltam, de a Lambsdorff és Janet kollégák nevében is. Nem akarnék kitérni a pozitívumaira a jelentésnek, illetve Kálfin úr jelentésére, ezt már ő megtette, ami a mandátumot illeti az éghajlatváltozással kapcsolatban, az emberi aspektusok növelését illetően, a szociális, környezetvédelmi, emberjogi aspektusok vonatkozásában, illetve azt, hogy a garancia a leginkább rászorulók számára áll majd rendelkezésre, illetve az unió politikájának támogatása. A parlament egységes, és annak is kell maradnia a nehéz tárgyalások során a tanácsa szemben. Felhívnám a figyelmet két hiányosságra. Sajnálatosnak tartom, az AFET is, amely minden frakció konszenzusával szavazta meg, hogy a mikrohitelre való felkészítés végülis nem maradt benne ebben az ajánlatban, illetve az sem, hogy a 2013 utáni küszöbértékekkel kapcsolatos tárgyalások nem kerültek bele. Ezért döntöttünk úgy, hogy Kálfin és a többi előadóval együtt úgy döntöttünk, hogy módosítókat adunk be a plenárison ebben a két témában. Aztán van egy nagyon fontos dolog, amire politikai szempontból szeretném felhívni a figyelmüket, amiről már évek óta folyik a tárgyalás. Amikor leomlott a berlini fal, akkor gyakorlatilag nem csak a bővítéssel ö, reagáltunk erre kicsit túlzottam, hanem másokkal is. De először is ö, létrehoztunk ö, egy olyan ö, segítséget, amely a gazdasági átmenetet és a demokratikus átmenetet is segíti. Az Európai Unió és a Beruházási Bank is ö, gyakorlatilag mi vált az első forrássá, forrás biztosítóvá a mediterrán térség másik oldalán. De Ezeknek az alapoknak, mint ahogy említettem, 2013 után már nem lesz hozzáférhetősége ilyen mértékben, és ezért nehézségek merülhetnek fel. Van egy olyan projekt, amelyet a parlament már megszavazott a földközi tengeri térség vonatkozásában, ez benne van a KFI jelentésben is, és amiről vitatkozunk a mai napon is. Ez egy euró-mediterrán bank létrehozása a beruházások támogatására. Ez egy pragmatikus kérdés, üdvözölni kell az Európai Uniós akaratot, hogy a demokratikus move, mozgalmakat támogassa a földközi tenger másik oldalán. Ezért üdvözlöm ezeket, és szeretném, ha támogatnák őket. Köszönöm. Köszönöm, Benson. Most pedig két percben megadom a szót, két és fél percben Berman úrnak a Fejlesztési Bizottságban. Tisztelt elnök úr! a gyors gazdasági növekedés a fejlődő országokban sokakat lehagy. Nem fogjuk föl, hogy mi történik. Egyes afrikai országokban két jegyű növekedési mutatók vannak, Addis Abebából ezt hagyjuk egyfelől, ugyanakkor a szegénység a paraszti rétegben pedig továbbra is súlyos és kiterjedt. Tehát a pénzügyi szolgáltatásokat, a magánbankok segítségnyújtását koordinálni kéne. A bankok kapják ott is meg inkább a támogatást, és nem a szegény parasztasszonyok. Tehát fontos lépés az, hogy a beruházási bank projektjei kapcsán ne csak nagy gátakat építsünk és víztározókat, ezekre is szükség van, ezeket is folytatni kell, hanem az érintette országokkal való részletes tárgyalásokon belül igazságos módon tudjuk el a pénzeket, ne történhessen olyasmi, hogy adóparadicsomokba szivárok tovább a pénz. Tehát érjék el a helyi embereket, a vidéki parasságot ezek a segítségek, ez a mikrofinanszírozási projekteket érinti főleg, ahol külön szabályokra lenne még szükség, és a fejlesztési, helyi fejlesztési bankokkal is jobbá kell tenni az együttműködést. Az Európai Beruházási Bankot kompetenciáit ki kell bővíteni emberi erőforrásokkal és újabb garanciákkal a fejlesztési politikák hatékonysága végrehajtása érdekében ezek elengedhetetlen feltételek, és csak így tudunk a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez hozzájárulni. Köszönöm a Beruházási Bank tagjainak és Kálfin úrnak a kivel együttműködést. Köszönjük Bergman úr a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében. Megadom egy percre a szót uh, Dartmouthnak. Köszönöm. Az Európai Beruházási Bank eddig valóban körültekintően igazi professzionalizmussal működött, és nagy körültekintéssel folytak a helyezések, ezért van az, hogy az EBB-nek nagyon kevés rossz adósa van, nagyon kevés nem fizető kölcsönt helyezett ki. Ugyanakkor ez a jelentés megpróbálja felhigítani ezt a professzionális szakmai kultúrát az Európai Beruházási Bankban, és kiterjeszti a hatásköreit olyan politikai új politikai területekre. Ha lazítjuk a kritériumokat, ami alapján működött ez idáig a bank, akkor elkerülhetetlenül oda vezet ez majd, hogy a kihelyezések következtében nem, nem minden kölcsönt fizetnek vissza, és a garanciát használni kell. Ez sokba kerül majd az adófizetőknek, akik már most is megsinik a megszorító intézkedések hatását, csak azért, hogy mi újabb politikai célokat érjünk el az unión kívül. Gracias, kolléga. Nove... Köszönöm szépen. Nem látom a teremben Deutsch Tamást a helyén. Neki kellett volna a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében szólnia. Úgyhogy Kutás úrnak adom meg a szót, aki a Gazdaság és Monetáris Bizottság nevében fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés által biztosított garanciával a szociális és gazdasági fejlődés, illetve az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése harmadik országban segítségével az emberi jogokat is és a demokráciát is támogatjuk. Úgy gondolom, hogy az a javaslat, hogy a bank mandátumát meghosszabbítsuk, pozitívum. Amíg a jelölt országok is bekerülnek ebbe a kedvezményezettek körébe. Azon országokra gondolok, amelyek partneri kapcsolatban vannak az Európai Unióval több alapra és személyzetre, szakértőkre van szüksége a banknak. Figyelembe kell venni nagyon fontos stratégiai projekteket, mint például a Nabucco, és más nagyon fontos tengeri és energetikai struktúrára vonatkozó projektet. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a banknak követnie kell azokat a projekteket, amelyek beindultak, és aztán a végét is figyelembe kell venni ezeknek. Köszönöm szépen! mivel nem érkezett meg Deutsch Tamács, így most a frakció képviselői következnek. Kolino úr kezdi a sort, akinek kettő perce van a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is hagy, hadd mondja köszönetet Kálfin úrnak, az előadónknak, aki kiváló munkát végzett a hitelek és az Európai Beruházási Bank hiteleinek és garanciáinak veszteségeit kell fedezni ebből a garanciából, amelyről szól ez a jelentés. Egy olyan eljárás, ami egyre fontosabb a mai gazdasági körülmények között. Változnak a e, piaci körülmények és általában az egész gazdaság logikája. Egyrészt az EBB-nek fontos szerepe van az unió célvi végrehajtásában, ugyanakkor a 27 tagállamon kívül is eh, vannak feladatai az Európai Uniónak. Az eredeti bizottsági javaslatot fő vonalakban támogatjuk a kollégákkal együtt, a Költségvetési Bizottságban hosszasan vitáztunk erről, eh, és előkészítettük a mai vitát. Azok a kérdések, amelyek körül kialakult a politikai vita, tartalmazták a KKV-k támogatását, a szinergiák optimalizálását a fejlesztéspolitikában, annak biztosítása érdekében, hogy a különböző beavatkozások egymást ne fedjék alá, hogy ne pocsékoljuk a rendelkezésre álló eszközöket. Az EBB elsősorban beruházási bank marad, és a hitelgaranciák felhasználására remélhetőleg nem kerül sor, hogyha a hitelkihelyezés megfelelően körültekintően történik. Líbia és Irak is bevonásra kerül, de Belarus még nem, hiszen eleget kell tenniük az Európai Emberjogi Karta elvárásainak. Ez egy olyan minimális elvárás, amelyet ha nem tartanak tiszteletben, nem kaphatnak, nem lenne hogy szabad, hogy hitelt kapjanak. A bizottságnak, tanácsnak és a parlamentnek konszenzusos döntést kell hoznia ez ügyben. Egy szobori módosítót nyújtott be az előadó, ami a e, földközi tengeri térségben a plafont, a regionális plafont emelni, ezzel stabilizálhatóvá válna a világ ezen része, ahol most jelenleg igen komoly politikai válság alakult ki, illetve a migrációs felrendőt. Köszönöm szépen, Kolino úr. Gondolom, hogy Dátmond úr a kék kártyának megfelelően szeretne föltenni egy kérdést. Elfogadja? Akkor parancsoljon, megadom a szót. Igen. Az előttem szóló kollega elgondolkodott-e azon, hogy ez mennyibe kerül majd az adófizetőknek? Contestára la pregunta? Válaszolna, uram? A cosa? Tutta l'operazione o a... Nos, igen Melyik konkrét műveletre gondol? Contestada según las normas reglamentarias y tiene la palabra. Tehát akkor a kérdést megválaszoltnak tekintjük az eljárási szabályzat értelmében. Most pedig Felmúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Ivalo Kalfinnak gratulálok, nagyon jó a jelentése. A beruházási bankkal és az öt parlamenti bizottsággal kiválóan együttműködött, szerintem kiváló ez a szöveg. A pénzügyi válság rámutat arra, hogy mennyire fontos most stabil pénzügyi struktúrákat alkotni, amelyek döntő és komoly pénzügyi ö, támogatást tudnak nyújtani, ha a magánbanki szektor összeomlik. Tovább kell fejleszteni a meglévő pénzügyi eszközöket, ezt szolgálja ezt a jelentés is, kibővíti a beruházási bank kompetenciáit és garanciákat ad neki. Rámutatnék néhány aspektusra. Megerősödik most a beruházási bank és az EU fejlesztés politikája közötti összhang, konvergencia, magasabb lesz a klímavédelmi célokra költhető, elkölthető pénz az EBB-n keresztül, a tagállamok bevonódása is megerősödik, és itt ugyan csak EU garanciákról van szó, de a fejlődő országban nagyon sokféle fejlesztési projekt működik, és ezért fontos, hogy az EU pontosabb, meghatározottabb körülmények között vegyen részt ebben a nemzetközi erőfeszítésben, jobban kövessük saját céljainkat, alkalmazzuk kritériumainkat és jobban átláthatóvá váljon a beruházási bank tevékenysége ezeken a területeken, ezeken az országokban, mert jelenleg nagyon bonyodalmas a döntéshozási lánc, és átláthatatlan. Továbbá a beruházási bank on keresztül folyosított pénzek egy része eddig elszivárgott adóparadicsomokba. Remélem, hogy a mi támogatásunk és az új szabályoknak köszönhetően ez a helyzet javul. Szóbeli módosítóval kívánunk élni, reméljük, hogy ezt sokan elfogadják, és ezáltal is segítjük a egyiptom és tunéziai helyzet javítását. Köszönöm, hogy a tanács támogat minket. A kollégás, köszönjük. Most pedig a liberális frakció nevében megadom a szót Hagrund úrnak két és fél percre. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, aki kiváló szakmailag is magas minőségű jelentést tett le az asztalra. A frakciók között is kiváló együttműködés volt, ennek köszönhetően valóban a végeredmény e, dicséretesen jó. Többen szóltak előttem már azon aggodalmaikról, mi szerint az EBB eddigi munkája forog kockán. Szerintem ezek alaptalanok, ezek az aggodalmak. Meggyőződésem, hogy a meglévő mandátum keretében eljárni helyes, és az Európai Beruházási Bankot a jövőben még jobb irányba terelhetjük a munkájában. Kiváló gondolatok hangzottak el ez ügyben. Fontos emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az EBB mandátumáról a következő pénzügyi tervre, 2014-től következő évekre vonatkozó mandátumáról fogunk majd tárgyalni, és ehhez azt kell végig gondolni, hogy mit várunk az EBB-től, és hogy a célok eléréséhez milyen forrásokat kívánunk rendelkezésére bocsátani. Ebben a kontextusban, ha megengedik, két apró részletre is rávilágítanék. Ferm úr előttem említette, hogy talán megállapodhatnánk arról, hogy az EBB Észak-Afrikában több pénzt használhasson fel. Szerintem a regionális plafon emelése ebben az esetben valóban helyes és célra vezető az EBB külső mandátumának keretén belül. Lambsdorff úr is nyilván fog erről szólni utána. A liberális frakció nem szeretné azt, hogy az beruházási bank hitelezést folytasson Belarusban emberjogi okokból. Az EBB egy fontos eszköz, eh, az Európai Unió kezében, de bizonyos alapelveket mindig tiszteletben kell tartani. A politikai frakciók közötti együttműködés megint eh, csak el kell, hogy mondjam, hogy eh, példás volt, és remélhetőleg a meggyőző többséggel fogjuk megszavazni több mint egy óra múlva ezt a jelentést. Várom a tárgyalást a tanácssal, Eh, és a bizottsággal remélhetőleg majd pozitívan értékelik jelentésüket a tanácsban. Köszönjük Haglund úr, most pedig a zöldek nevében Helga Trüppel következik két és fél percben. Elnök úr, igen tisztelt kollégák! Először is én is meg szeretném köszönni Kelfin úrnak ezt az ambiciózus szöveget. Emlékeztetem önöket arra, hogy az Európai Bíróság korábban azt követelte, hogy együttdöntése eljárással bővítsük ki a külső tevékenységek körét, és a parlament öntudatos jogalkotóként nyilván üdvözli ezt. Az Európai Unió számos szép célt fogalmazott meg a Lisszaboni szerződésben, a erőforrások védelme, szegénység elleni küzdelem, demokratizáció, jogállamiság, emberi jogok. Fontos, hogy a beruházási bank valóban ezen célok elérése érdekében és ne ellenében dolgozzon az EU-val összhangban. Ezt segítheti ez az új szabály, hiszen itt a környezeti környezetvédelmi infrastruktúrák, vízügyi infrastruktúrák, szanitáris infrastruktúrák, oktatási képzési programok támogatását jelenti, ezáltal a szegény országok jövője valamelyest kevésbé ö, sötét és hát de több lesz. A klímaváltozásra két milliárd euróval többet költhetnénk, és ha ez igaz így, akkor az általunk komolyan vett környezeti célokat valóban elkezdhetjük megvalósítani. <clears throat> Kálfin úr azt is javasolja, és ennek örülök, hogy a gazdasági és demokratikus változásokhoz is hozzájáruljunk most az új intézkedésekkel, különösen Egyiptomban és Tunéziában. Ezért az ide vonatkozó az helyeslem, és meg fogjuk szavazni. Több átláthatóságot várna mindenki a beruházási bank tevékenységétől. A bizottság minden évben jelentést ír a fejlesztési célok érvényesüléséről, és mindig az derül ki, hogy nem eléggé átlátható a rendszer. Szeretnénk, hogyha eleve kezdettől fogva feltételekhez, elvekhez, eljárásokhoz lenne kötve a pénzek elköltése, és szerintem ezáltal a beruházási bank elfogadottsága is javulna, jó hírneve erősödne, és ez mindenképpen mindenkinek jót tesz. Reméljük, hogy a tanács nem fogja alásni ezeket az ambíciózus politikai pozitív célokat. Reméljük, hogy gyors eljárásban el tudjuk fogadni az új szabályokat, amely a harmadik világban élő polgárokat közvetlenül segíti. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Most pedig Swinburne asszony következik egy percben a konzervatívok és reformisták nevében. Köszönöm szépen! Amikor az ilyen jellegű kölcsönöket garantáljuk a projektekhez az EU belül vagy kívül, nem szabad elfeledkeznünk arra, hogy vannak pénzügyi következményei. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy jó dolog, hogyha tovább jut az EU pénz, de nagyon oda kell figyelnünk az ellenőrzésre, azért, hogy az ilyen kölcsönök megfelelően kerüljenek elköltésre, és úgy, ahogy az a mérlegben benne van. Ahogy önök is tudják, az Európai Uniós költségvetés és a tagállamok költségvetése is érintett ebben. Az átláthatóság rendkívül fontos, amikor ezt a mérleget felhasználjuk. Ahogy láttuk ezt a válság során, a bankok nem föltétlenül így jártak el. Meg kell tanulnunk azokat a tapasztalatokat felhasználni, amelyeket eddig tapasztaltunk Alapvetően mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a banknál és a bizottságnál, akiknek a feladata ezeknek a pénzügyi projekteknek a kezelése, megfelelő szakértelemben rendelkeznek, és tudják azt, hogy mivel foglalkoznak. Hiszen gyakorlatilag az adófizetők pénzét óvatosan kell elköltenünk. Köszönöm szépen, Swinburne asszony. Most pedig a GUE nevében Portász úr következik kettő és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy amikor ma a bővítésről, vagy az átláthatóságról, a mandátumok precizitásáról beszélünk a beruházási bank kapcsán, ezt garancia rendszerhez kötve, ezt az elképzelést támogatni érdemes. A mandátum tisztázása és kibővítése a helyes irány, mert ezáltal jobban tudjuk céljainkat követni, az együttműködési fejlesztési projekteket megvalósítani. A bank és az unió közötti együttműködés a minősítő, hitelminősítő intézetek is figyelik, és jó, hogyha látják, hogy vannak garanciák. Amikor beruházunk egészségügyi, oktatási rendszerekben, nyilván elővigyázatosságra van szükség. A milleniumi célok, a szegénység csökkentése, ezek mind olyan területek, amelyektől nem várhatunk azonnali visszatérülést. Tehát a hitelminősítő intézetek véleménye nem mindegy. Aztán beszéljünk arról is, hogy a garanciák területén eddig, a szegénység elleni küzdelemben például, gyakran túlzottan óvatlanok voltunk, és nem figyeltünk oda azokra a pénzügyi bűncselekményekre, amelyek szerűen bekövetkeztek, és a pénzek egy része elfolyt. Ezekkel most már végre foglalkozunk, ennek örülök, elnök úr, de továbbra is vannak fenntartásaim. Olyan az Európai Unió struktúrája, hogy külügyi politikánkban továbbra is kettős mércét alkalmazunk mert az emberi jogokat egyfelől zászlónkra írjuk, de ha Líbiát és Fehér Oroszországot nézzük, és más országokat, akkor világos, hogy nem egyformák a kritériumaink egyes országokkal szemben. Ez az egész külügyi szolgálatot érinti ez a probléma, mert most kibővült a külügyi szolgálat mandátuma, katonai típusú feladatok is most már alá tartoznak, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor ö, fennáll a veszély annak, hogy a beruházási bank eredeti mandátumoltól eltérő dolgokat fog finanszírozni. Un minuto la palabra. az e, e, Szabadság és Demokrácia Európája frakció nevében Andrea Szenasszony egy percben. Elnök úr, az Európai Beruházási Bank a tagállamok pénzét használja, vagy pénzügyi közelítőkön keresztül, vagy más módon 74 ország részesül ezekből a hitelekből. Az EBB nem úgy ismerik, mint egy igazán átlátható módon működő bankot, és a beszámolás terén is vannak hiányosságok. Különös tekintettel a hitelkihelyezésekre, amelyek a közvetítőkön keresztül a KKV-khoz érkeznek. A közvélemény nem tudja, hogy pontosan hova kerül a pénz, és fontos lenne, hogy a közvetítő bankok a megfelelő releváns adatokat kiadják, nyilvánosságra hozzák, hiszen még csak az adófizetők pénzével dolgoznak, éppen ezért én azt mondom, hogy ezt a jelentést ne szavazzuk meg az adófizetők érdekének védelme érdekében. Köszönjük, Köszönjük szépen, Andrásson asszony. Most Megadom a szót Hartong kollégának. Egy percben. Elnök úr, a beruházási bank támogatja az EU külpolitikáját, főleg annak a fejlesztési aspektusát, legalábbis így áll a Kalfi jelentésben. Az én frakcióm azonban eleve elutasítja az EU közös külpolitikáját, és külön azt, hogy ezt egy bank hajtsa végre mert a beruházási banknak, ha az EU garanciák ad, akkor gyakorlatilag EU polgárok finanszíroznak egy bankot. Kubában, Venezuelában, Türkmenisztánban, Líbiában, a palesztin területeken lépünk föl, amelyek ugye tudjuk, hogy nem demokráciájukról híresek, tehát a pénzek elfolynak, és ha még ö, megnöveljük a jelenlegi határösszegeket, a klímaváltozás ürügyén, akkor önök belátják azt, hogy majd Kubában ezeket a pénzeket tényleg ezekre a célokra fogják elkölteni? A pártom ellenzi ezt a mandátumot, és nem fogjuk megszavazni ezt a szöveget. El señor Berman a señor... Köszönöm szépen. Berman úr kék kártyát emelt föl. Szeretne kérdést intézni önhöz, elfogadja? Köszönöm, elnök úr. Előbb Dartmouth hercege, grófja, hasonló értelemben nyilatkozott, de láthatóan nem olvasták önök az EU költségvetését. Ne felejtjék el, hogy Európa nem sziget, és nem válhat szigetté a világban. Nem lehet elzárkózni a világ problémáitól. Kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen. Válaszolna kérem. Elnök úr, Berman úr bizonyára tudja, hogy a politikában politikai döntéseket hozunk, és mi az adófizetők pénzét szeretnénk hatékonyan elkölteni a külpolitika területén is, nem egyszerűen elfolyni hagyni. Hartong. Köszönöm szépen, Hartong úr. Most pedig következik Matéra képviselő asszony kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak a beruházási bank külső mandátumával kapcsolatos munkájáért, hiszen nagyon fontos az EU feladata a politikai elkötelezettségek terén, hiszen a mediterrán térség déli országainak fontos üzenetet kíván követ, közvetíteni. A demokrácia megerősítése hosszú távon pénzbe kerül, és Európa a beruházási bankon keresztül nagyon sokat segített az átmeneti időszakban az infrastruktúrák javítása, a helyi ipar szerepének megerősítése terén. A mai szavazás szinte két milliárd euróval növeli meg a rendelkezésre bocsátható összeget a bank segítségével. Így jelentős projekteket lehet majd támogatni, amelyek egyébként források hiány nem biztos, hogy megvalósulnának. Ezen kívül azok az országok, amelyek arra készülődnek, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz, szintén segítséget kapnak. Az elnök. Azt hallottam, hogy nem bírják követni önt, mert nagyon gyorsan beszél. Úgyhogy kérem, egy kicsit lassítson akkor könnyebb lenne tolmácsolni önt. Elnézését kérem, hogy a Matéra asszony, akkor lassítok. Tehát annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, nyilván ma, magas szintű koordinációra van szükség a bizottság, az új külszolgálat és az Európai Beruházási Bank között. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közös vezetést találjunk a három intézmény számára azokban az országokban, ahol tevékenykedünk. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság és a Beruházási Bank létrehoz egy platformot, hogy a tanácssal és a parlamenttel együtt jobban tanulmányozhassa az EU külpolitikájának kihívásait a pénzügyi eszközök és módszerek terén, amelyek nagyon fontosak és innovatívak. Elnézést kérek, hogyha kicsit gyorsan beszéltem, elnök. Köszönöm szépen. Most pedig Herzog Edité a szó másfél percben

Félbe kell, hogy szakítsam. Túllépte felszólalás idejét. Lambsdorff úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Unió külpolitikája új kihívásokkal szembesül, ezek közül párat önök is megneveztek már. Koherencia, egységes fellépés, az, amire most szükség lenne, például a beruházási bankon keresztüli projektek területén is, több ellenőrzésre, több átláthatóságra, több közös egységes fellépésre van tehát szükség. A külpolitikáról szóló vitának jót tesz most, hogyha meghozzuk ezt a szabályt, mert több külügyi fejlesztési bizottsági tag már ezt régóta követeli, és most végre láthatóbbá válik ez a fajta működés. Fehér Oroszországról is szó volt. Fehér Oroszországot egyesek kihúznák arról a listáról, ahol a beruházási bank felléphet, hiszen nincsenek az emberi jogok figyelembe véve, sőt a magánjog, a privát, a tulajdonjog sem érvényesül, nincsenek szabad civil szervezetek, és mi mindig Afrikáról beszélünk, ha a fejlesztésről beszélünk, de ideje lenne már, hogy a fehér orosz helyzetről is beszéljünk, és a beruházási bank ottani szerepéről. Örülök annak, hogy ez valamelyest bekerül most a szövegbe, és a tanács is elfogadja ezt. Tegnap Egyiptomról cseréltünk eszmét, és azokról a lehetséges eszközökről, amelyeket bevethetnénk. Keti Ashton is megemelni a beruházási banki keretösszeget. Nyilvánvaló, hogy erre szükség van, hogyha hatékonyan akarunk fellépni ezekben az észak-afrikai országokban, Tunéziát is ideértve. A gyors reagáláshoz is szükséges ez, ezt a tanács is látja, és ebben egyetértünk. A külügyi politika eszközeit, mint ahogy a fejlesztési eszközöket is, meg kell erősíteni, és ehhez jó szolgálatot tehet ez a szöveg, ez az új szabályozás, és a demokratikus fejlődés támogatása érdekében is ez jó, és a szélsőjobbosoknak mondom itt, hogy a bevándorlás visszaszorításának is eszköze ez lehet, ha már ilyen primitíven kell érteni velük szemben. Köszönöm szépen, Lefdorf úr. Heidi Hautala képviselőasszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A beruházási banknak kiváló céljai vannak, főleg a szegénység csökkentése terén meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió kül céljainak minden megfeleljen. De mindezt a gyakorlatba kell átültetni. Ez azt jelenti, hogy a bank tevékenységének átláthatónak kell lenni. Két javaslatunk született ebből a feltételezésből, és pontosan ezek a módosító indítványok javasolják azt, hogy nyilvánosak legyenek a dokumentumok. Ehhez szükség van, erre szükség van, hogyha e, el akarjuk érni ezeket a célokat. Ezt nagyon jól láttuk a Lisszaboni e, szerződés kapcsán is. Tehát a dokumentumoknak nyilvánosaknak kell lennünk a többi intézmény számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, utala asszony. Csárnecki úr kapja szót egy percben. Mikrofonba beszéljen, kérem. Uh, thank you. <laughs> Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Beruházási Bank Európai Uniós intézmény. Ugyanis az Európai Uniós adófizetők adják fellépéseihez a pénzt. Ezért teljesen átláthatóvá kell tenni a működését. Legyen a beruházási bank olyan intézmény, amely világosan meg tudja mutatni nagy részletességgel, hogy miből és mire költ, és mint a Fehér a határos országok egyikének lakója, egyfelől támogatom a keretösszegek megemelésének gondolatát, ugyanakkor nem örülnék, hogyha ez a Lukasenko rezsimet szolgálná ez a pénz. Tehát valahogy demonstrálnunk kell, hogy Kelet-Európa épp olyan fontos számunkra, mint Észak-Afrika vagy Ázsia, de egyetértek azokkal a kollégákkal, akik több garanciát követelnek, és szeretnék a kettős mérce elkerülését. Un minuto ahora el kollég... Köszönjük Csánecki úr, most Morgant úr egy percben kap szót. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Elnök úr, tisztelt kollégák! Ez a jelentés közösségi uniós garanciákat kíván adni az EBB külső hitelkehelyezésére. Olyan országokban folynak ezen pénzügyi tevékenységek, amelyekben igen gyakran e, földrengésszerű változások zajlanak, diktátorokat zavartak el, szeretnénk kiterjeszteni a jelentés szerint olyan további országokra is, ahol a demokrácia e, ismeretlen. Paradoxnak tűnik ez számomra, nem lenne célra vezetőbb, hogyha az EBB inkább Európára koncentrálna? Például a KKV-knak adna hitelt, tajánni. biztos úr is ezt kérte e házfalai között ebben az ülésteremben hétfőn. Törökország eh, előcsatlakozási országok közötti eh, bevonása nekünk az Északi Ligában elfogadhatatlan, soha nem fogjuk elfogadni az ezirányú elmozdulást, változást. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig Stojanov úr a függetlenek nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr. Látható első pillantásra, hogy ez a jelentés nagyon sok vita után jutott arra a következtetés, hogy különböző országokba beleértve Törökországot is szórja szét az adófizetők pénzét, hiszen hogyha a bolgár állampolgárok jogait akarták volna tiszteletbe tartani, akkor még ő lenne hatalmon nálunk. ma hercege is ezt mondta. De hát minket állampolgáraink azért választottak meg, hogy az ő problémájukat oldjuk meg. És ha megtaláljuk ezt a megoldást, akkor adhatunk Törökországnak és más országoknak pénzt. Köszönöm szépen. un minuto y medio para su intervención. Egy percben most. Nem, mert kék kártyát mutattak föl, Kalfin úr. szeretném lezárni a vitát, és egy percben akkor Stavrakakis úrnak adom meg mégis a szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Gratulálok Kálfin úrnak ehhez a kiváló szöveghez. Kétségtelen elnök úr, hölgyeim és uraim, hogy a jelenlegi gazdasági válság rámutatott arra, hogy mennyire fontos a beruházási bank tevékenysége, és különösen a közös fellépés. A beruházási bank Európán kívül támogatott eddig is sok külső fellépést, de az együttműködés, a koordináció nem volt még kielégítő. Javaslataink most ennek a megerősítésére irányulnak, és az átláthatóság megnövelésére illetve az Európai Beruházási Bank és az EU külpolitikája közötti összhang megteremtésére, illetve a keretösszegek megnövelésére. Ezekkel a célokkal minden egyetértek, fontos, hasznos javaslatok ezek, amelyeket teljes melszélességben támogatni fogunk, mert növelni fogják az Európai Beruházási Bank működésének hatékonyságát, elszámoltathatóságát, és imidzsét is javítani fogják. Köszönöm. Kollégátina a palabra por un minuto. Köszönjük. Egy percben Mulder úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Beruházási Bank szerepe egyre fontosabbá válik. Talán az a legfontosabb, hogy a bank hároma be eh, hitelbesorolása ne romoljon. Hiszen ez nagyon fontos a tekintetben, hogy hogyan tud pénzekhez jutni, és a megítélése nem szabad, hogy romoljon. A tagállamok által az EBB rendelkezésére bocsájtott összegek nem lesznek magasabbak a jelenleginél, legalábbis nem jelentősen, és láthatjuk, hogy amikor az Európai Beruházási Bank működését vizsgáljuk, akkor fontos, hogy európai szakpolitikai célok végrehajtására fordítsuk ezt. Így jártunk el a múltban is. Különösen fontos, hogy hozzáadott értéket képviseljen eh, az a garancia, amit az EBB-nek adunk. Nagyon hasznos lehet ez az Európai Beruházási Bank számára, de jó lenne, hogyha minél hamarabb egy jelentést készítene, amelyben eh, bemutatna, hogy mely garanciák voltak a leghasznosabbak, hozzáadott értéket vagy multiplikációs szempontot képviseltek, így segíteni a bank a döntéshozókat abban, hogy eldöntsék, hogy hogyan használja fel a bank a legjobban a pénzt. Köszönjük, Mulder úr, mondja az elnök. Most pedig elfelejtettük elindítani az órát, de Mulder úr mégis betartotta a hozzászólás idejét. Az utolsó eh, egyéni hozzászóló Poreba úr. Köszönöm, elnök úr. Optimisták vagyunk, mikor azt látjuk, hogy az elmúlt években megerősödött az Európai Unió külpolitikája, és új eszközök is rendelkezésünkre állnak, például az előcsatlakozási eszköz, vagy a eh, szomszédsági eh, partnerségi eszköz. Az Európai Beruházási Banknak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az energiaprojektekre, illetve a közlekedési projektekre, gondolok itt a Nabucco és más stratégiai fontosságú vezeték vagy hálózatfejlesztésre. A keleti partnerségben a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása központi helyet kell, hogy kapjon, Belarusban is. Ha nem ismeri fel, a fejlődős kormány az emberi jogok központi fontosságát, mint a kormány első számú felelősségét, akkor az Európai Beruházási Banknak nem szabad hitelt kihelyezni ebben az országban. Köszönöm szépen. Ez a része lezárult a vitának, tehát most pedig következik a spontán felszólalások sora. Elsőként el szeretném mondani, hogy hatan szeretnének hozzászólni. Sont Kerry az első. Nincs gondom a bank beruházásaival az Európai Unión határain túl, főleg amikor az éghajlatváltozás kapcsolatos harcról van szó. De ironikusnak tartom, hogy ma arról vitatkozunk, hogy az EU hogy tudja garantálni a kölcsönöket és egyebeket, amelyek az Európai Unió határain túl vannak. Ugyanakkor ugyanaz az EU profitot kíván húzni, például amikor Írországnak ad kölcsönt a bankok megmentésére a segélycsomag keretén belül. Hát ez nem fenntartható, és egyáltalán nem fair, és nem hiszem, hogy nem is jogos. És természetesen egyszerűen hihetetlenül nehezen érthető, hogy amikor más országoknak adunk kölcsönt az Európai Unión belül, akkor miért van különbség a kamatlábak között? 5 és 3 arányban. Tehát Az elnök megszakítja a hozzászólót, és megadja a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt biztos úr, a mandátum kibővítése, meghosszabbítása, annak a megerősítése, hogy az EU beruházási bank partner kapcsolata eddig is gyümölcsöző volt a politikai célok megvalósítása szempontjából. Az új mandátum része az is, hogy a költségvetési garanciákat is megnöveljük. Ezek állami politikai eszközök, amelyek szorosabbá teszik az együttműködést a két szervezet között. Fontos azonban, hogy a garanciák mellett szigorúbb elszámolást követeljünk, kockázatelemzést, hogy a pénzügyi eszközeinkkel valóban azokat a célokat szolgáljuk, és hatékonyan, amelyeket akarunk. Ehhez jobb, átláthatóbb eljárásra, rendszerre van szükség, több és jobb ellenőrzésre, a pénzek elköltésekor. Az elnök félbeszakítja a felszólalót, lejárt az ideje, uram. Zsajevszke kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Véleményem szerint a beruházási bank EU-n kívüli fellépéseit az EU értékeinek megfelelően azokkal összhangban kell levezényelni, és a szomszédsági politika szabályait is érvényesíteni kell eközben. Jelenleg az EU nem fogadja el azt, hogy Fehér Oroszország kedvezményezett kreditje legyen a beruházási banki hiteleknek. Ha a hiteleket fel akarják használni, akkor az emberi jogokat érvényesíteni kell, és ez jól van így, az Európai Uniónak ki kell állni a saját elvei mellett, és pénzügyi szankciókat is kilátásba kell helyeznie. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Beruházási Bank kormányközi eszköz, a tagállamok garantálják az EU-n belül, az EU pedig az EU-n e kívül. A banknak továbbra is a 3A besorolást kell megtartania, hiszen ez a garancia nagyon hasznos. És egy napon az EU-nak tulajdonképpen valamilyen módon csatlakoznia kellene esetleg részvényesként a, a bankhoz. A javaslatom az, hogy gondolkodjunk el ezen. 29 milliárd vonatkozásában kb. 100 milliárd eurót jelentene a jövedelem, és így szubvencionálhatnánk az a bankot olyan projektek vonatkozásában, amelyeket mi ö, javaslunk. Szeretném felhívni a figyelmet a stabilitási alapra. 60 milliárd euróról van szó, és ott van a 30 milliárd. Gyakorlatilag ö, egy éves költségvetése az EU-nak már garanciára megy el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi úr. Koszlovszki úr következik. Dziękuję, przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadónak ezért a kiváló jelentésért. Azt hiszem, nagyon jól tükrözi a jelentés az EP álláspontját. A mandátum kiterjesztése a beruházási bank garanciáira rendkívül fontos, és remélem, hogy sikeres is lesz támogatom azt a kezdeményezést, amely az euró mediterrán térségre vonatkozik, figyelembe véve azt, ami éppen pillanatnyilag zajlik ebben a térségben és Líbiában. Úgy gondolom, támogatnunk kell az ottani demokratikus kibontakozást. Másrészt azonban úgy vélem, hogy az a tény, hogy ne legyen Fehér Oroszországnak garancia vagy kölcsön, jó döntés. Az utóbbi legutóbbi választások során kiderült, hogy a demokrácia és az emberi jogok nem léteznek ebben az országban. Elnök, végül pedig Greszte asszony a szó. Elnök úr, kedves kollégák! Új hulláma ért el minket a reformoknak, az EU pénzek elköltése magasabb szintre emelkedik most, és óvnék attól, hogy most ha kibővítjük a garanciát a beruházási bank felé, akkor felmerülhetnek új típusú problémák. Ezért azt szeretném kérni, hogy a beruházási bank végrehajtási tevékenységét szorosabban kövessük figyelemmel. A beruházási banknak 500 szakembere van, a bizottságnak 2700 tehát szerintem a bizottság még mindig több eszközzel és jobb szakember állománya rendelkezik a pénzek ellenőrzés tekintetében, mint a beruházási bank, mert valóban sokszor nem volt világos a beruházási bank mandátuma, tehát ne higgyük azt, hogy tehát valóban a két szélsőséges vélemény között van az igazság, vannak kockázatok, miközben örülni lehet annak, hogy ezek a keretek most kibővülnek. Gresslersen lejárt az ideje. palabra el comisario. Most pedig megadom a szót Kallas alelnök úrnak, hogy foglalja össze a vita tanulságait. Thank you very much. Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzéssel hadd kezdjem. Először is hangsúlyozni szeretném, annak fontosságát, hogy kövessük a menetrendet. A triológus, a három oldalú egyeztetés a valószínűleg ma elfogadásra kerülő jelentés alapján indul. Fontos, hogy még a nyár előtt megszülessen a közös döntés annak érdekében, hogy elkerüljük annak a veszélyt, hogy ez év októberéig nem születik döntés, amivel az EBB tevékenységének felfüggesztését kockáztatnánk, de ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Azt is elmondhatom, hogy az Európai Beruházási Bank jó néhány országban folytat aktívan kihelyezéseket, olyan országokban, amelyek igen fontos váltak, az eh, egyiptomi portfólió az egyik legnagyobb a külső tevékenység területében több mint 4,3 milliárd euró értékről beszélünk, főként a magánszektorban. Ha tisztázzak egy-két fogalmat is, a bank és a költségvetés másképp működik, a bank eh, a részvényesek pénzével gazdálkodik, akik ez esetben a tagállamok, a tagállamok tőkéjével gazdálkodik. A banknak felelősen kell eljárnia és a hitelkehelyezések során, hogy vissza is fizessék ezeket. A hitelminősítő intézetek véleményezik a bankok munkáját, és azt ketten is említették, hogy három a besorolása van az EBB-nek, ehhez kétség sem férhet. Az Európai Beruházási Bank három besorolása az Európai Uniós eh, eh, politika szimbólumának is tekinthető, tehát az ami az EBB ellenőrzését illeti, van egy felügyeleti felügyelő tanács, ennek az Európai Bizottság is tagja. Az OLAF a, és vizsgálhatja az EIB tevékenységét, és a számvőszék minden évben jelentésben értékeli a munkáját. Ezek azok a demokratikus mechanizmusok, amelyekkel felügyeljük az Európai Beruházási Bank munkáját. El kell mondanom azt is, hogy az Unió által adott garanciák csak szuverén és politikai kockázatokat fednek le, és 1960-as évektől kezdve soha nem volt ezzel probléma. Persze önállóan dönt az EBB arról, hogy kinek mennyit és hogyan eh, ad kölcsön. Ma szakpolitikai kérdésekről beszéltünk, átfogó iránymutatásokról, és természetesen az önök véleményét figyelembe vesszük a jövőben. Köszönjük, mondja az elnök, köszönjük biztos úr. Most pedig az előadónak adom meg eh, a szót, hogy lezárja a vitát. Kálfin úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, csak három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is, az Európai Beruházási Bank európai intézmény része a Lisszaboni szerződésnek. Ilyen minőségében tehát segítenie kell az Európai Uniós célok elérésében, akár az EU-n belül, akár azon kívül. Azok, akik azt mondták, hogy a banknak nem kellene az Európai Unión kívül levő tevékenységekbe részt venni, fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy igenis van az EU-nak külpolitikája, külső politikája, és az Európai Beruházási Bank segíthet a célok elérésében másodszorban. Pénzintézményről van szó, amely nagyon stabil intézmény, és minden egyes módosító indítvány, amit megfogalmaz, fogyasztunk, azzal a célral rendelkezett, hogy a piacon továbbra is stabil legyen. Ugyanakkor nem mond ellent az importálásnak, illetve annak, hogy a különböző Európai Uniós bank beruházások értékét felértékelhesse. Amit a biztos úr mondott, amit nagyon nagyra értékelek, tökéletesen igaza van, biztos úr, remélem, hogy a tanácson belül kényes kérdésekről is lesz szó. Volt már erre példa, és még nem születtek döntések. Beleértve például a kölcsönök összevonását, illetve azt, hogy az Európai Unió miután a legnagyobb adakozó, de nagyon kicsi a láthatósága, tehát nem igazán értik, látják ezt az emberek. Remélem, hogy ezekkel a kényes kérdésekkel fogunk foglalkozni a tanácson belül, és jobb megoldást is találunk minden egyes Európai Uniós pénzalap elköltésére. Köszönöm a támogatásukat, és remélem széles körül lesz a konszenzus, és reméljük, hogy az, a szavazás eredményeképpen tárgyalásokat kezdeményezhetünk a tanácssal. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm. Köszönjük Kalfin úrnak, ezzel eh, erről a napirendi pontról a folyóvitát lezártuk. Szavazásra ma kerül majd sor. a következő napirendi pontot.